Chers collègues, nous allons commencer la, la réunion et je vous invite à prendre place, à vous asseoir. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Köszönöm mindenkinek, próbáljunk hozzáfogni az üléshez. Elsőként Tiokkárusz asszonynak adom meg a szót, akinek mondani valója van, bejelenteni valója van. Parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Well, dear colleagues. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Most utoljára vagyok itt ezen az, ebben a bizottságban, a külügyi bizottságban helyeztek át, sajnálatos módon nem tudok részt venni a szakbizottság ülésein ezentúl. A parlament életem egy roppant gyümölcsöző és évezetes időszaka volt a következő időszakban, hogy ha újra választanak, remélem újra találkozunk ebben a Deves szakbizottságban. Bármikor a rendelkezésükre állok természetesen, és az előttünk fekvő kérdésekkel tovább fogok foglalkozni. Bicilibis szúr fog átvenni a helyemet. Új ciprusi képviselőtársamról van szó, aki Kassolidis úr helyét vette át. Remélem, hogy nálam jobb munkát tud végezni. itt, itt, itt, itt, itt, itt, Cashman. Thank, thank you, Madam President. Um, Köszönöm, elnök asszony. Nem igazán kérdeztem meg a frakciómat, de idejének annyit szeretnék mondani, hogy e, az eminens dr. Teo Károsznak, hogy hiányozni fog, és az együtt a frakciók közötti együttműködés ön, önnel nagyszerű volt. Ahogy megvédte az elveket, a női jogokat, emberi jogokat, és a gyakran megvetett kis, kisebbségeket, mint az LGBT csoportot emlékezetes maradt, és nem csak politikusként, hanem emberi jogi harcosként is emlékezni fogunk önre. Köszönöm szépen. Én is csatlakoznék kollégákhoz de még Gémicsen úr is szót kér. Csemlában. Elnök asszony, én is szeretnék a kolléganőnek köszöntet mondani, mindig segítőkész volt, megbízható volt, keményen dolgozott. A küldöttség vezetőjeként nagyobb hm, kihívásokkal kell szemben néznie, de valóban köszönettel tartozunk neki mindazért a munkáért, amit elvégzett ebben a szakbizottságban, ködöttségvezetőként hiányozni fog nekünk Kasszulidis úr. Nem tudom, hogy mennyire van tisztában azzal, hogy a ciprusi a ciprusi küldöttnek mindig az a kötelessége, hogy Ciprus e, augusztus első két hetében meghívjon bennünket eh, hazájába. De komolyra fordítva a szót, eh, hiányozni fog, de a külügyi bizottságban majd találkozunk. Örülök, hogy együtt dolgozhattunk. Hardworking members. Monsieur Görens. úr, igen, én is szeretnék köszönetet mondani. Fontos jelentésekben támogatott bennünket. Nem elmegy, de nem megy messzire, e, hiszen bármikor itt újra találkozhatunk, itt szívesen látjuk a Szakbizottságban, mindig vannak üres székek, ahol levőhet. Voilà, euh, moi-même je voudrais... Euh, én is szeretnék Elénének köszöntet mondani, gratulálni neki. Többször is jártunk eh, humanitárius eh, missziókon, küldöttségeken, és valóban egy óriási politikus, óriási eh, nő és emberjogi aktivista. Tisztelhetünk benne, köszönöm. Catherine Grace. Bien, alors, je dois ajouter... Rendben, ha, ha, ha már így alakult, akkor én is e, szeretnék köszönetet mondani, sajnálatomat kifejezni, hogy elhagy bennünket a e, kolléganő. A e, legütőbbi mi, e, Strasburgi drámai pillanatokban is ez esik között volt, aki az alelnökünk segítségére sietett. Most már legalább azt is tudom, hogy eredeti szakmája szerint orvos, és a jövőben a politikai karrieréhez is sok szerencsét kívánok. Deva úr? I, I too would like to... Én is szeretném elmondani, hogy mennyire hiányoz Lane, ez a kedves, csodálatos ember, ez a nagylelkű és támogató természetű ember. Nagyon szépen köszönünk mindent, és reméljük, hogy továbbra is látunk majd téged. Eleni, vous êtes bien Eleni, tehát mindannyian minden jót kívánunk a következő megbízásodhoz, és akkor folytassuk a szavazással. On doit tester la carte. Először is a titkárság felhívta a figyelmemet, hogy a szavazókártyákat kell tesztelnünk. Mindenkinek van szavazókártyája, Cashman úrnak már megint nincs szavazókártyája. <laughs> bon, le vote est ouvert. Megnyitom tehát a szavazást. Il manque deux Kettő? Nem, csak egy, mert én nem szavaztam, csak egy valaki nem szavazott, aki nem más, mint Cashman úr. Tőle pedig ez teljesen elfogadható és megszakott. Ah, est-ce qu'on peut changer l'autre machine Ça marche Oui, donc 24 cartes. 24 cartes. 24 kártya van. Jó, lezárom a szavazást. Parfait, le vote est clos. Donc nous votons euh, le, la modification de l'accord de Cotonou du 23 juin 2002. 2000-június kutonai megállapodás módosításáról szavazunk, ez a Cashman jelentés, nem más. Módosítói nem érkezett, tehát az egész jelentésről szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Eh, lezárom a szavazást. És egyhangúan megszavaztuk. Gratulálunk Esmer úr. Eben. Nous allons maintenant voter un euh, partnerségi megállapodás, gazdasági partnerségi megállapodás Közép-Afrikával. Judit Sargentini jelentése, erről szavazzunk tehát. Lássuk a módosítókat. Kettes, hármas és négyesről együtt egy csomagban szavazunk, megnyitom a szavazást, megnyitom a szavazást, illetve megkezdem ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik? Elfogadtuk. Az első hármat blogban megszavaztuk, következik az egyes módosító, amit Kesmen eh, úr vissza vont, így tehát nem marad más hátra, mint az árószavazás. Elektronikusan természetesen. Mellette. Ellene. Tartózkodik Elfogadtuk. Pontosság kedvéért, tehát elektronikusan megismételjük. Igen, igen, lezártam a szavazást és megállapítom, hogy 16-3 arányban négy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk Szargentini asszonynak! la fin des votes. És ezzel a szavazás végéhez érkeztünk. Nous passons maintenant au... Folytassuk a következő napi rendi ponttal, az a 15-ös számot viseli. Milleniumi fejlesztési célok a 2015 utáni keret kialakítása, amit meg kell határoznunk. Kacsmerek, Filip Kacsmerek kollega az előadója ennek a jelentésnek. Tennék egy pár általános megjegyzésnél megadnám a szót az előadónknak, aki még nincs jelen. Comme vous le savez, en septembre cette année, ahogy tudják, ez év szeptemberében egy különleges eseményre kerül sor New Yorkban az ENSZ-ben, ami a milleniumi fejlesztési célokról szom majd. A 2015-től kezdve kezdődő keretet kell meghatároznunk. 2012 júniusi vállalásainkat tisztetben kell tartani. A munkacsoport is létrehozásra került. Az Európai Unió ebben a nemzetközi folyamatban teljes mértékben részt vesz. Fontos, hogy koordinált, koherens módon tegyük mindezt, nem csak az ENSZ keretében, hanem más nemzetközi szinteken is. Az Európai Uniónak konstruktív párbeszédet kell folytatnia minden érintett féllel, konszenzusra kell törekednie és minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használni annak érdekében, hogy egy ambiciózus fejlesztési programot hajtsunk végre. Most azonban nem is folytatnám tovább, hanem az előadónak, Kacsmerek úrnak adnám meg a szót, hogy, hogy vázolja fel, de Kacsmerek úr távolétében Game Mitchell fogja ezt megtenni. Parancsoljon Mitchell úr. Person, um, regrettably... Köszönöm szépen, elnök asszony. Filip sajnos nem tudott ma itt lenni, nagyon megfázott és nem tudott ide utazni, úgyhogy én próbálom meg a legfontosabb témák áttekintését most elvégezni, amely, amelyek Filip jelentés tervezetében megtalálhatók. Az elmúlt évtizedekben a milleniumi fejlesztési célok némi előrelépést el is értek a szegénység eltörlése területén, hiszen ha más nem, akkor legalább az emberek ismer, megismerték a célokat, támogatják, de nem nagyon voltak biztosak abban, hogy sikerül a célok segítsége valamit elérni. Hát azért valamit sikerült elérni, de még mindig nagyon sok tennivaló van hátra. Ahogy elnök asszony is elmondta, ez év őszében az ENSZ közgyűlése külön rendezvényt tart majd annak érdekében, hogy a milleniumi fejlesztési célokat elérjük. Itt lesz majd egy eszmecsere annak érdekében, hogy a 2015-ös év után milyen irányt vegyen majd ez a munka. Azon kívül a Rio Plus 20-as konferencia egyetértett abban, hogy élénkinteni kell a munkát a fenntarthatósági célok teljesítése érdekében, illetve hogy a fejlesztési célok elérése gyorsabban menjen. Ezzel kapcsolatban egy nyitott munkacsoport is működik. Az Európai Bizottság szeptember, február 27-én megjelentetett egy közleményt, amelynek a címe Méltó, méltó élet mindenkinek, illetve a szegénység eltörlése és egy fenntartható jövő megteremtése. Pilbags biztos úr felelős ezért az ügyért, és nagyon, és biztos vagyok benne, hogy mindenki fontosnak tartja ezt az üzenetet, illetve azt, hogy ezzel kapcsolatban egy koherens Európai Uniós állásfoglalást tudjunk kialakítani, különös tekintettel a 2015-ös év utáni időszakra. A tanácssal ez év tavaszában fogjuk megvitatni ezt a témát, annak érdekében, hogy egy közös álláspontot ki tudjunk alakítani az Európai Unión belül ezen a nagyon fontos nemzetközi fórumon, tehát év közepére ki kell, hogy alakuljon ez az állásfoglalás. A kacmerek jelentés az első lépés parlamenti szinten, amely a Rio Plus 20-asról szóló, illetve eredményekről szóló véleményt követi és ami a 2015 utáni keret kialakításához nagyon fontos hozzájárulást jelent. A jelentéstevő szerint a szegénység eltörlése és a fenntartható fejlődés megteremtése a legfontosabb prioritások, illetve a mindenki számára méltó élet biztosítása. A Rio Plus 20-as konferencia eredményeinek fényében az egészségügy, illetve az oktatás és eh, a szegénység eh, megszüntetésének eh, és a gazdasági fejlődésnek egy fontos eleme kell, hogy legyen. Azon kívül az éhezés elleni harc, illetve az élelmiszerbiztonság megteremtése is csak úgy lehet, csak úgy jöhet létre, hogyha a vízhez való hozzájutás, illetve az oktatáshoz való hozzájutást biztosítjuk, valamint a nem fertőző betegségek ellen is felveszük a harcon. Azon kívül a Rio Plus 20-as eredmények azt is bebizonyítják, illetve azt is mutatják, hogy minden szinten kell, el kell kezdeni küzdeni ezeknek a céloknak a megteremtéséért. Ezért a demokratikus kormányzás, mint elem is nagyon fontos, hogy belekerüljön az új keretbe. A parlament fontos szerepet fog játszani abban, hogy a fenntartható fejlődési politikákat irányítsa, és a nemzetközi ö, fenntarthatósági elkötelezettségeket és politikákat ö, jogalkotásba alakítsa át. Azon kívül az emberi jogokat is fontos mindebbe belefoglalni. Kacmerek úr jelentése ezen kívül a békének biztonságnak és a fejlesztésnek a az összefüggését is vizsgálják, vizsgálja, hiszen nagyon sokszor a konfliktus utáni helyzetek akadályozzák meg a fejlődést. Több mint másfél milliárd ember él olyan helyeken, ahol a konfliktusok miatt még egyetlen milleniumi fejlesztési cél sem valósult meg. Ezekre a területekre külön figyelemmel kell lennünk a fenntartható fejlesztési célokra vonatkozóan is nagyon világos javaslattal él a jelentés. Az Európai Unió ezeknek a céloknak a megvalósításához az energia, a vízhez való hozzáférés, a fenntartható földhasználat és a biodiverzitás megőrzésének témáját kell, hogy támogassa illetve olyan politikai vitákat kell indítani, amelyek elősegítik, hogy a fenntartható célokat 2015 után is finanszírozni tudjuk. Kacmerek úr azon kívül alához annak szükségességét is, hogy a különböző segélymechanizmusok között, illetve adományok között legyen megfelelő együttműködés, hogy a kölcsönök és más finanszírozási eszközök működjenek együtt a különböző adóeszközökkel, azon kívül annak fontosságát is aláhúzza hogy a bevételek növekedjenek annak érdekében hogy a korrupció ellen küzdhessenek az államok illetve azt is fontosnak tartja hogy a magánszektorral folytassanak együttműködést az állami képviselők állami szereplők. Ezen kívül nagyon világos és átlátható indikátorokat kell felállítani annak érdekében, hogy átlátható legyen és elszámoztatható legyen az egész eljárás, illetve hogy a legjobban bevált gyakorlatokat átvehessük. Az összes nemzetközi szervezet minőségi és mennyiségi indikátorok olyan keverékét kell, hogy megteremtse, amelynek segítségével megfelelőképpen értékelheti a fejlődést, illetve az eredmények elérését, és a fejlesztési hatékonyság mindezek között nagyon fontos. Az adományozók közötti koordináció elengedhetetlen eleme egy Európai Uniós állásfoglalásnak, és az is fontos, hogy a fejlesztési együttműködési célokat minden politikánkba befoglaljuk. Hiszen a politikák, legalábbis azokba a politikákba, amelyek hatással vannak a fejlődés, fejlődő országokra. Ezeket az elveket tehát be kell foglalni az álláspontunkba, így tudunk egy koherens, egységes Európai Uniós álláspontot kialakítani az új fejlesztési keret megteremtésekor értékelnünk kell azokat az eredményeket, amelyeket eddig elértünk, de új globális kihívások állnak előttünk, és ambíciózus, globális nemzetközi és rugalmas jellegű célokat kell kialakítanunk, ezek cél, célhoz kötött és célzott célok kell, célzott intézkedések kell, hogy legyenek az országokkal együttműködve kell ezeket kialakítani, és figyelembe kell vennünk a jó kormányzás, a diszkriminációmentesség és egyéb fontos E, fenntartható jellegű elvet annak érdekében, hogy minden ember élhessen az az alapvető jogával, hogy ne szegénységbe éljen. Természetesen a megfelelő finanszírozási mechanizmusok biztosítása is fontos az új fejlesztési keretre, ennyit tudtam elmondani az jelentéstevő nevében. Köszönöm. Köszönjük. Cashman úr következik. Merci, Madame la Présidente. Um, can I thank um, Game... Hadd köszönjem meg Gémicsának, hogy összefoglalta Kacsmarek úr jelentését. Egyértelmű, átfogó jelentéstervezet ez, és nagyon-nagyon könnyen olvasható Egyértelmű, átfogó, hadd köszönje meg a bizottságnak eh, nagyévű kommunikációját, amelyre Gémicser is hivatkozott. Ezt megvitathattam Pilbax úrral, és számomra az teljesen egyértelmű, hogy a tanács ilyen nehéz munka. Nekünk az a feladatunk, hogy, hogy 27 állam egyetértsen, nekünk csak a és az ENSZ-ben az EU egy hangot képvisel, egy szavazatot. Hogyha feltöredezzük a, e, ezt a hatalmas nagy hozzájárulás, e, azzal aláásuk saját e, hatalmunkat, és ebben a világ legszegényebbjei húzzák a rövidebbet. Megmutatjuk tehát, hogy mennyire vezető szerepet tudunk vállalni ilyen nagyívű célok betöltésében. Ahogy Micser úr is mondta, nagyon fontos, amikor Amerikát, Ázsiát, Latin Amerikát nézzük, hogy nagy, az onnan származó történetek a sikerről szólnak, az előrelépésről, a miremi fejlesztési célok része ennek a sikernek, és ezt hangsúlyozni kell akkor, ha részt akarunk venni, eh, be akarjuk vonni a tagállamokat a további ambíciózus eh, feladatokba. Nagyon sok minden változott már azóta, hogy az eh, millemi fejlesztési célok eh, keretét elfogadták, és erről megállapodás született. Nagyon sok eh, változást született a saját országunkban is a gazdasági válság miatt. A 7%-os nemzeti termék hozzájárulás szükséges. A múltból tanulva azonban elemeznünk kell, hogy mit rontottunk el, azt is, hogy mit tettünk helyesen. És mert csak akkor tudjuk a rendelkezés álló szűkös erőforrásokat hatékony stratégiákra fordítani a szegénység felszámolása érdekében. Az MD a, a fejlesztési célok átfogó célja a fenntartható fejlődés, ezeket együtt kell kezelni, és ezen belül, ahogy Kacsmerek úr is hangsúlyozta, az Euró- emberi fejlesztés és az emberi potenciál fejlesztése a környezeten belül összekapcsolódik, és rendkívül fontosak számunkra, parlamenti képviselők számára. Nagyon örülök a jövőbeni egyetemes alkalmazási keretnek korlátozott számú céljaink vannak, de különféle stratégiákat fogadhatunk el az egyes országokban, hiszen az egy, egyetlen megoldás nem felelhet meg mindenki számára, hogy ezt korábban megpróbáltuk. El kell ismerni, hogy az egészségügyi célok lemaradtak, és ezért el kell ismételnem, nekik kell maradniuk a fő céloknak ide, tart, ide tartozik a szexuális reproduktív egészség, amely nagyon fontos része az egészségügyi ellátásnak, maga az egészségügyi kezelésnek a része. Az EU-nak egyhangon kell beszélni ebben a kérdésben, egy álláspontot kell képviselni. Az elmúlt években az EU csöndben maradt, és ennek katasztrofális eredménye lehet nagyon sok férfi és nő számára a világon, hogyha továbbra sem emeljük fel a hangunkat. Az Európai Bizottságot támadás érte azért, hogy mert vezető szerepet vállalt fel a kérdésben, a saját frakcióm nevében annyit, mondhatom, hogy, annyit mondhatok, hogy, tamogat, hogy a parlament támogatja a bizottság munkáját és az európai polgárokat. A fejlesztési célokban minőségi fejlődést kell előnünk emberi jogokban, egyenlőségi kérdésekben, ez legyen az alapja minden munkánknak. Vannak még egyéb közleményeim, amit majd szerintem később kéne megvitatni. Nagyívű, átfogó munka csak akkor érhetjük el, hogyha pénzügyi eszközöket is mellé eh, rendeljük a nemzeti jövedelem 0,7%-át, ahogy ezt már jeleztük, enélkül pedig eh, az én eh, kiegészítő pénz, pénz, pénzeszközök nélkül csak a levegőbe beszélünk, és ez egyáltalán nem segíti a klímaváltozást. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönjük, Kesven úr. Donski úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Pár dolgot szeretnék hozzáfűzni. A 2015 utáni kerettel kapcsolatban fontos, hogy az Európai Unió nem csak pénzzel, hanem tudással is milyen sokat tehet. Ez is komoly tőke a kezünkben. A fejlődő országokat ezzel is segíthetjük. E szempontból fontos, hogy egyes tagállamok például a balti és a közép-európai országok az átmenettel kapcsolatos demokráciába, a piacgazdaságra, vagy donorállammá válásra történő átállás terén igen komoly tapasztalata rendelkeznek ezek az említett országok. Ezt nem szabad veszni, hagyni, ezt is meg kell osztani a fejlődő országokkal. A balti és középkettői országok egyértelmű sikertörténetnek minősíthetőek, és a fejlődő országok is e, bizony e, tanulhatnak e, a mi példánkból. Ezért mondom, hogy nem csak pénzzel, hanem tudással, tapasztalattal, know-how-val is segíthetünk. Politikai és erkölcsi kötelessége ez minden tagállamnak. Szeresképpen hadd hangsúlyozzam, hogy pénzügyi válság kellés közepén anyagi és nem anyagi forrásokra egyaránt szükség van, ezért lenne olyan fontos, hogy eh, felhasználjuk az ebéd tapasztalatainkat. Köszönjük, megadom a szót Tyler úrnak. Köszönöm. Uh, thank you, Chair. Um, well, I'd like... Köszönöm, Okay, köszönöm szépen eh, Kacmerek úr eh, jelentését. Remélem, hogy nem sokára kigyógyul a megfázásából. Nagyon eh, jó, üdvözlendő jelentést írt. Mm, tényleg nem lehet semmit találni benne, vagy legalábbis nem sok mindent, amivel nem értenénk egyet. Először is hangsúlyoznunk kell, hogy vannak olyan ö, célok, amelyek sikeresek voltak, vagy legalábbis kicsit jobban ráirányították a figyelmet a fejlesztési célokra. Ugyanakkor nagyon szűken értelmezzük a támogatás fogalmát és különösen annak fényében, hogy esetleg a finanszírozási eszközök csökkenőben vannak. Ehhez képest a a magánbefektetések és más befektetések kicsit megnőttek. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a politikai koherencia, fejlesztési koherenciát is figyelembe vegyük, és Európát ne károsítsuk ezen a, e, ezekkel a cselekvésekkel, és ezzel kapcsolatban a nemzetközi pénzügyi konstrukciókat is figyelembe kell vennünk, illetve hogy a globális kormányzás kell megpróbálnunk a fejlesztési napirend központjába állítani. Tehát a politikai koherencia kérdése fontos itt, illetve a támogatás hatékonyságának növelése. Úgy, tűnik, hogy hallották, hogy elkezdtem beszélni, azért, azért jönnek be most ennyien a terembe. A környezeti pusztulás globális szinten ugyanúgy fenyegeti a millenniumi fejlesztési célok meg, megvalósítását, illetve az olyan helytelen gazdasági politikák, valamint a forráshiányok, amiket sajnos egyre több helyen látunk, és e, ide tartoznak a konfliktus helyzetek, valamint az éhezés, a biztonság hiánya és az erőszak sok országban. És ahogy Kesmen úr is mondta, át kell tennünk egy kicsit jobban a hangsúlyt az egészségügyre, illetve azon belül is a gyógyítható betegségekre, amelyekre már megvan a gyógy, gyógymód. Ezekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy legyen egy olyan politikai napirend, egy olyan politikai struktúra, amelyen belül előrelépés lehet itt is elérni. Azon kívül a tisztaság és a csatornázás kérdése, a megfelelő tiszt, tiszta ivóvzhez való hozzájutás is nagyon fontos. Ezeknek a feltételei még messze nem valósultak meg. A fejlesztési célok, fejlesztési célok költségvetésen belül pedig nagyon kevés eszközt folyosítottunk erre. Úgyhogy egy kicsit új célokat kell kialakítani, és az új célokat kell fő hangsúlyos célokként beállítani, és a csupán mennyiségi jellegű mérés helyett minőségi indikátorokat is be kell vezetnünk többek között a környezeti illetve a szén dioxid lábnyom kérdése is ilyen és ugye a szegénység, szegény emberek legnagyobb része alacsony jövedelmű országokban él, és mindez megkérdőjelezi ez ezekben az országokban működő gazdasági mechanizmusokat is, ugyanis úgy tűnik, hogy ezekben az országokban kudarcot vall a jelenleg működő gazdaságpolitika. Az élelmiszerrel kapcsolatban még szeretném megemlíteni, hogy mennyire fontos ez az intézkedés. Ezzel kapcsolatban a januárban tartottunk egy meghallgatást is, a Zero Hunger Challenge néven. Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára ő indított egy ilyen mozgalmat, amely egyrészt az élelmiszer hulladék az élelmiszer pocsékolás megakadályozására megy ki, illetve arra, hogy alultápláltság miatt a gyermekek ne legyenek túl alacsony növésűek. Ezeket az üzeneteket is továbbítanunk kell majd többek között szeptemberben New Yorkban is, és ezekről is el kell indítani a vitát. A januári meghallgatáson néhány elégedetlenségi, néhányan kivel kifejezték elégedetlenségüket a fogadó országokkal is, akiknek a támogatást <clears throat> nyújtjuk. Tehát tulajdonképpen nem arról van szó, hogy a fejlő, fejlett országok hogy a fejlett országok mit gondolnak arról, hogy a fejlődő országoknak mire van szüksége, hanem pontosan az ellenkezőjéről. Minden esetre nagyon jó, hogy ez a kérdés is fölmerült és remélem, hogy mindezeket teljes mértékben figyelembe fogják majd venni az ENSZ közgyűlésén is. Végül pedig a, a célok értékéről is szó volt, illetve a célok megvalósításához tett hozzájárulással hozzájárulásról. És tényleg végül is odáig eljutottunk, hogy ez valóban fontos, és hogy ezt értékeli a közvélemény, és értékeli a társadalom is. Igenis, nagyon fontos értékkel rendelkezik ez a munka, és nagyon szeretnénk, hogyha New Yorkban még többet érnénk el. Igen, és nem probléma az, hogy ambiciózusak vagyunk, maradjunk is azok, és folytassuk így a munkát. Köszönjük. Szeretném a diák csoportot üdvözölni, akik most csatlakoztak hozzánk, és akiknek elmondom, hogy a fejlesztésügyi, az Európai Parlament Fejlesztés Politikai Bizottságának a ülésén eh, vesznek részt. Évente 55 milliárd eurót költünk fejlesztés politikai célokra, most pedig éppen arról beszélünk, hogy milyen kritériumok, új kritériumok alapján határozzuk meg a milleniumi fejlesztési célokat. Most pedig Berman adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Örömmel látom a középiskolások. Középiskolások vajon? ezek a Iran Jazz az egyik legjobb francia iskola tan, mezőgazdasági kollégiumából jöttek. Ők ma nem fognak kacsát enni. Uh, may, but, Chair, uh, just to add to what Gay Mitchell has said. Ahogy Mitchell úr is mondta, Kacsmarek úr nevében, és hogy kiegészítsem azt, amit eddig elhangzott, nagyszerű jelentést kaptunk. Nagyon fontos is, hiszen meg, megveti az alapját az MFC 2015 utáni időszakról szóló vitáknak, hogy mit tegyünk a fejlődő országokkal, mi legyen az Európai Unió szerepe. Ebben az új tájképben, ahol új ad, magánadományozók vannak, mint például a Bill Gates adomány alap, és nagyon, aminek sokkal több pénze van, mint nagyon sok állami adományozónak, és, e- és a fejlődő országok új tájképében, amelyiknek sajátos szerepük van a fejlődő országokban és az azokkal kialakított kapcsolatokban, és ezek nagyon fontosak, és örülünk is nekik. De ebben az új felállásban újra kell gondolnunk az Európai Unió szerepét, a tagállamokét, és az Egyesült Államok és az ENSZ ügynökségeinek szerepét is, hiszen miben van a hagyományos adományozók szerepe szemben az új adományozókéval. Hát ez egy nagyon fontos vita, és a jelentés is nagyon hasznos ebben a kérdésben. Aggodalmaim vannak, és el is mondanám, hogy miért. Azért aggódom, mert egyfelől az Európai Unió hozzáadott értéke a fejlődő országban ott fontos, ahol el kell fogadtatnunk az e- egyetemes érveket, a diszkrimináció ellenességet, a fenntartható fejlődést, az esélyegyenlőséget, az egyetemes értékeket az EU-nak kell hangsúlyozni, hiszen Kína nem fogja ezt megtenni egyelőre. Később valószínű, ebben bizakodom. E- nehéz viták lesznek, de ebben van az EU-nak fontos szerepe. Nagy a kísértés, hogy a fenntartható fejlődés céljai tovább vigyük, ami nagyszerű. Az a kísértés, hogy hangsúlyozzuk az élelmiszerbiztonság kérdését, amely szintén nagyon fontos, de technokrata fejlesztéshez vezethet e-, ez, amely, a, amely az mezőgazdasági te, termelékenység technológiáját, e, éghajlatváltozás e, elleni harc technológiáját hangsúlyozza. Fenntartható energiaforrásokra van szükség, és a nagyszerű dolog az élelműszerben és az energia kérdésében, hogy ezek mind mérhető dolgok, e, mérhető fejlődési szempontok sokkal kevésbé mérhető a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása, meg a hasonlók az a kísértés, hogy a tanács és a bizottság az energia felé hajt, és az élelmiszerre, és a gazdasági fejlesztésre, de elfeledkezik az Európai Unió és tagállamainak hozzáadott értékéről, mégpedig arról, hogy ezeket a fejlesztéseket e, emberi jogi fejlesztéssel együtt lehet elérni. Az a gondunk, hogy ezek a technokraták e, mind nagyon fontosak, meg kell, hogy értsék, hogy az élelmiszerbiztonság és a kis gazdák védelmé soha nem e, jön létre, a demokrácia védelme a legszegények bevonása nélkül. Ezeket az egyetemes értékeket e, nem lehet tiszteletben tartani, és közelébe sem jutunk annak a fenntartható fejlődésnek, amelyet szeretnénk elérni. Hangsúlyozni szeretném azt, hogyha, elhang, elha, hogyha elhanyagoljuk ezt az hozzáadott értéket az Európai Unió, Unió, Unió részéről, azt szeretném, hogyha ezt hangsúlyoznánk, és ebben ez a jelentés nagyszerű. Köszönöm szépen, Görenc úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Aki már részt vett ilyen közgyűlésen, azt tudja, hogy micsoda kapacitás van arra nézve, hogy lózungokat és közhelyeket pufogtassanak csak egész, az egész idő alatt. Úgyhogy nagyon fontos, hogy megtekintsük, hogy tulajdonképpen milyen szerepet is játszhat itt a parlament. A milleniumi fejlesztési célok elérésének folyamata már 15 éve folyik. Most az a feladatunk, hogy elemezzük, hogy hogy ment eddig ez a folyamat, milyen sikereket értünk el, és milyen kudarcokat szenvedtünk el. Ezekkel mind tisztában kell lennünk. És aki és, és az lenne jó, hogyha fölemelnénk a hangunkat, és ezt mondanánk egymásnak, és magunknak is, hogy tényleg nézzük meg, hogy eddig mit értünk el, nézzük meg, hogy a kudarcokért ki a felelős, hogy az utóbbi 15 évben milyen munkát végeztünk, mi a legszegényebb országokban, a legalacsonyabb jövedelmi országokban a helyzet, a közepes jövedelmi országokban mi a helyzet, ahol esetleg előrelépés volt, a, a szeg, szegénység felszámolásának folyamatában lehet, hogy vannak dolgok, amelyeket túlértékeltünk, lehet, hogy van, amelyeket alulértékülünk. Tehát az a fontos, hogy most először is állapítsuk meg, hogy mi működött és mi nem, mielőtt tovább tudunk menni. Úgy gondolom, hogy Pibalks biztos úr az, aki itt a legfontosabb szerepet kell, hogy játsza. A jelentés jó, támogatni kell. És tulajdonképpen Pibalgs gúrán mindennek a középpontjában, viszont nekünk az a feladatunk, hogy a bizottságot is és más partnereket, más együttműködő feleket is emlékeztessünk arra, hogy milyen úton kell tovább haladnunk. Úgyhogy először is meg kell állapítani azt, hogy kit kell vádolni, a kudarcokért. Mert ugye én nem vállalom a felelősséget, Mugabe a felelős, vagy Assad a felelős, nem, én most nem akarok saját magam, vagy nem akarok én most elkezdeni egy ilyen felsorolást. Minden esetre arra kell koncentrálni, ahogy Kásmár, Kácsmarek úr jelentésében is láttuk, hogy mik most a legfontosabb feladatok. Tényleg nagyon jó átfogó jelentést írt, de az a feladatunk, hogy megtaláljuk végre a felelőst a kudarcokért. Ebben az Európai Uniónak sokkal hangsúlyosabb szerepet kell játszania. Értékelést kell tartanunk, meg kell vizsgálnunk, hogy mi miért nem sikerült, mielőtt tovább lépünk a munkában. Köszönöm szépen, Deva úré a szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálni szeretnék eh, Kacsmarek úr jelentéséhez, nagyon átfogó, holisztikus jelentés. Felhívnám a figyelmet eh, valamire, amelyre, amelyet Tisz Berman kollégám is említett. Ebben régen dolgozom már ebben a szakbizottságban, de még nem hallottam még ö, eh, mélyebb elemzést, mint az övé. Ön azt mondta, elnök asszony azt mondta, hogy számunkra itt az Európai Unióban nagy jelentősége van egy ilyen jelentésnek. Ázsiából érkezve, ahogy én is, néha azt látom, hogy a mi munkánk belefagy az idő aszpikjába, az idő zselatinjába. Nem igazán értjük azt, hogy ez az átalakulási időszak mennyiben változtatja meg az erő helyzetét, és itt a szemünk előtt történik a változás, és ugyanígy alakulnak át az értékek is. Hiszünk abban, hogy a mi európai értékeink. És ezt önöknek mondom, hiszen, és nem egy sri lankai politikusnak, hiszen az én nagyszüleim sri lankai politikusok voltak, a nagyapám a szenátusban ült Sri Egy olyan környezetben, ahol én magam is jobban éreztem magam, olyan érdeke, ért, értékekről, európai értékekről beszélünk, akik, amelyek mindenki számára kedvesek, de ezek az értékek mi feltesszük, hogy egyetemesek. Ahogy Berman úr is ö, ö, rámutatott, a mi értékeink sajnos nem egyetemesek. Ezek egy európai értékek, de nem fogadják el egyetemes értékekként az ázsiai országokban. Folyamatosan azt látom, Ázsi, különösen Ázsiában, hogy hagyományos, feudális értékek felül kerekednek, és ezek az értékek veszik át a domináns szerepet mindennapi ügyeikben. Nem csak Kínát akarom említeni, hogy Vietnámiat, vagy Bangladest, sorolhatnám még. Két dolgot kell tennünk. A millenniumi fejlesztési célok következő sorozata azt várja tőlünk, hogy megvédjük a, az embereket oly módon, hogy véget vetünk a szegénységnek a tőlünk telető legjobb módon, hogy fenntartható életmódot, életminőséget nyújtunk nekik, de hatalmas erőfeszítést kell tennünk, hogy megvédjük a demokráciát, az emberi jogokat, az alkotmányos kormányzást. Egy pillanatra sem feltételezem, hogy ezek a dolgok maguktól értetődőek. A mi szakbizottságunk különösen eh, fel kell, hogy vállalja ezeket a szempontokat, és sokkal erőteljesebben kell támogatni ezeket, mint eddig, különösen az MFC-vel kapcsolatban. Amint az emberi jogokat az AFET-re bízzuk, és jobb világot szeretnénk teremteni, a mi szakbizottságunk és a millenniumi fejlesztési céloknak ezeket az értékeket a legfőbb hajtóerővé kell tennünk munkánkban. Köszönöm szépen. Cortes lestra úrnak adom meg a szót, ő az utolsó, aki szót kért ezügyben. Köszönöm. Először is szeretnék csatlakozni Kasman úrhoz, és egyébként gratulálok Kacmarek úrnak a kiváló jelentéshez. A fejlesztés politikai együttműködés meghatározása jövőjének alapjait tesszük most le. Nagyon fontos pillanathoz érkeztünk. 2015 utáni fejlesztéspolitikát építjük most, hogy mi is számít majd fejlesztéspolitikai segélynek például, illetve hogy hogyan kívánjuk ezt a témát egyáltalán kezelni. Márpedig a szegénység elleni harc, meg, szóval is meghatározza az, hogy most hogyan döntünk. Nem fogom újra elmondani mindazokat, amiket az előttem szólok mert nálam ékes szólóban felvázoltak, de a szegénység elleni harc és a fejlesztéspolitika elképzelhetetlen akkor, hogyha nem fenntartható a fejlesztéspolitika. Az együttműködés új keretét is le kell fektetnünk 2015-re, ehhez azonban le kell vonnunk az eddigiekből a tanulságokat, és meg kell vizsgálnunk, hogy hol járt, nem jártunk sikerrel. 2015-ös fejlesztéspolitikai célok vonatkozóan ennek, ezek meghatározásában részt kell, hogy vegyen az Európai Parlament, a Nemzeti Parlamentek, a civil társadalom, mindenkit be kell vonni ebbe a vitába, északot és délt egyaránt, és minél többen vesznek részt ebben, ezen 2015 utáni fejlesztéspolitikai célok meghatározásában, annál sikeresebb lehet maga a fejlesztéspolitikánk. A fejlesztéspolitikai célok 2015 után eh, egy olyan keret, amelyre vonatkozóan egy reális pénzügyi keretet kell találnunk, egy fenntartható finanszírozás, megvalósítható finanszírozási tervet, eh, reális adatokkal, eh, becslésekkel kell dolgoznunk, így lehetünk csak sikeresek. Először is tehát le kell vonnunk a tanulságot a sikerekből és a kudarcokból, annak érdekében, hogy ne, hogy a fejlesztés politika maga is fenntarthatóvá váljon. És ennek most jött el a pillanata. Köszönjük. Berman úr szót kért ismét? Hát, parancsoljon. Igen. Nős Deva szavaira reagálnék. Azért, eh, hogy eh, mindenki eh, jól értse. Persze vannak kulturális különbségek néha igen nagyok ezek. De amikor az egyetemes dolgokat emlegeted, akkor ne feledkezzünk azokról, akiknek nincsenek meg az alapvető jogai. Például az az, etióp gazda, aki nem juthat vetőmaghoz, mert a hatalmon lévő pártnak nem tagja. politikai okokból gátolják a fejlesztést, fejlődést ezekben az országban. Vagy mint például a Dalitok Indiában, vagy a homoszexuálisok Ugandában. Mindazok a jogvesztettek, akikről nem szabad megfelelkeznünk, és nekik is vannak, és rájuk vonatkozóan is vannak. Vagy a szaudarábiai nők, vagy melegek is ide tartoznak, akik től megtagadják az alapvető jogaikat, és hát mégis van remény, miszerint az Európai Unió felemeli a szavát, és azt mondja, hogy igenis vannak egyetemes jogok, és mindenkinek joga van ezekhez. Ezeket e, senkitől sem lehet megtagadnunk. Tehát e, valóban vannak egyetemes jogok, de nem mindenki élvezi ezeket. Ez ügyben tehát nincs köztünk vita, csak szerettem volna ezt a kiegészítést tenni. Egy rövid választ Deva úrtól. Madam Chairman, I think we agree. Azt hiszem egyet értünk. Én csak azt akartam mondani, hogy ezek az értékek, amelyeket mi egyetemesnek gondolunk, öm, ezekről azt gondoljuk, hogy ezeket mindenki megérti, és hogy, hogy, hogy mindenki szerint ugyanilyen értékrendszert képeznek, pedig ez nem igaz. Ezért különleges erőfeszítésekre van szükség, ezt pedig nem tesszük meg egyelőre. Az Európai Bizottság nevében Gaspar Frantének adom meg a szót, parancsoljon. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Először is üdvözlöm a jelentéstervezetet, amelyet az imént bemutattak a kollégák. Köszönöm eh, a bizottság eh, közleményre tett utalásokat. Eh, köszönöm, hogy a februárban megjelentett közleményt többen is üdvözölték. Úgy gondolom, hogy a jelentés tervezet általában véve az ajánlásokkal együtt kiváló. Van egy sor olyan téma, amelyet igyekeztünk a saját közleményünkbe is kidolgozni, illetve beledolgozni, úgyhogy ezeket tényleg üdvözlöm. Úgy gondolom, hogy ez valóban a köztünk kifejlődött vélemény egyez, e, egyezést mutatja. Hogyha megengednék, különösen egy pár olyan témát szeretnék most kiemelni, amelyben egyetértünk bizottság és a parlament egymás között. Először is úgy gondolom, hogy az új kihívásokat kell figyelembe vennünk, és az új valóságnak kell megfelelnünk, ahogy ezt a jelentés is leírja. Tehát új tájképet látunk, változó világ, áll előttünk, amelyeknek a különböző klímaváltozási, fenntarthatósági és más kihívásainak meg kell felelnünk a milleniumi célokat tehát meg kell tartani, de az új kihívások fényében át kell őket egy kicsit alakítani. Azon kívül nagyon fontos, ahogy a jelentés is aláhúzza, hogy a szegénység, illetve a fenntarthatóság kérdését összhangban és összefüggésében kell kezelni. Úgy gondolom, hogy itt is konszenzus alakult ki közöttünk. Abban is egyetértünk, hogy az új keretnek egyetemesnek kell lennie, tehát minden országot le kell fednie, minden ország számára ki kell, hogy rendelkezzen célkitűzésekkel még úgy gondoljuk a jelentéssel megegyezően, hogy a szegénység szegénység megszüntetésére kell, hogy koncentráljon az új keret. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy vannak más olyan témák, amelyeket egyelőre nem fedlek le a milleniumi fejlesztési célok, de ezek is nagyon fontosak a szegénység megszüntetése szempontjából. Például ezek közé tartozik az emberi jogok és a demokrácia, valamint a jó kormányzás és a méltányosság, a béke és a biztonság kérdésének erősítése. És biztosíthatok mindenkit az, arról, hogy ha ki is maradtak ezek a gondolatok a bizottság közleményéből, ezek mindig is politikáink alapvető hajtóerejét fogják képezni. Azon kívül végül szeretném hangsúlyozni azt, hogy fontos a kötelezettségvállalásainknak megfelelni, de a finanszírozás kérdésével kapcsolatban. Hogyha 2015 utáni időszakra is ambiciózus célokat alkottunk meg, illetve azokat el is akarjuk érni, akkor mindenféle forrást ki kell használnunk, mégpedig hazai és nemzetközi szinten is az állami és a privát forrásokat ugyanúgy. Tehát nem azt mondjuk, hogy el kell felejtenünk kötelezettségvállalásainkat. Természetesen különböz, különösen a legszegényebb országokban el, különböz, különösen a legszegényebb országokat segítsége, támogatása során ez lényeges, de a, a források, mindenfajta forrás kihasználása nagyon fontos, és ezen belül is a politikai fejlesztési koherencia aláhúzása az, amit szintén hangsúlyoznék, ami szintén a 15 utáni helyzet kialakításának egyik kulcsfontosságú eleme. Aztán a jelentésben szerepel még, ha nem is olyan hangsúlyosan, az, ami szerintünk is fontos, mégpedig a hajtóerők kérdése. A fenntartható befogadó jellegű növekedés hajtó ereje. Erről van szó, amely, amelynek megvalósításához szintén kellenek a megfelelő mértékű finanszírozási eszközök, és egy olyan növekedésre van szükség, amely fenntartható és egyenlő, egyenlő helyzetet terem. Ennek a hajtóereje többek között az oktatás, a magánszektor hozzájárulása, az energiaszektor, a fenntartható mezőgazdaság, a távközlés és egyéb fontos ágazatok. jelentés is említi, és én is egyetértek azzal, hogy a keretnek koherensen kell kezelni a szegénységet és a fenntarthatóságot de úgy gondolom, hogy ennél még egyet tovább kell lépnünk. Egyesítenie kell egy koherens keretbe a korábban létező két külön keretet. Hiszen, hogyha egy bolygónk van, egy területünk van, akkor nem lehet, hogy két különböző célkitűzés csoporttal operáljunk. Akkor egységes célkitűzéseket célkitűzést kell felállítani, amely magában foglalja a fenntarthatóság és a szegénység megszüntetésének célját is, tehát a jelenlegi kereteket, két jelenlegi keretet egy egységes, koherens keretbe kell összeolvasztani 2015 után. Végső megjegyzésem, ez egy nemzetközi folyamat, ebben nekünk részt kell vennünk, ezeket a célokat nem az Európai Unió fogja eldönteni, meghatározni, ez egy nemzetközi folyamat, nemzetközi tárgyalások eredményeképpen fognak majd ezek a célok megszületni. Nekünk az a feladatunk, hogy felkészüljünk erre, hogy koordináljuk a, az, a tevékenységünket, és hogy képesek legyünk befolyásolni ezt a folyamatot. Legfontosabb az, hogy ö, kollégáink számára teljesen világos útmutatást ö, adjunk a New Yorki ö, gyűlés, New Yorki találkozó során és hogy teljesen világos, érthető stratégiát alakítsunk ki. Annak érdekében, hogy a tagállamok, az Európai Parlament és a biztos, bizottság együttesen befolyásolni tudja a nemzetközi folyamatokat. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönjük. Mitchell. Nem, Martínez Martínez úr. Következik, bocsánat. Köszönöm, elnök asszony. Korábban is a bizottság előtt szerettem volna felszólalni, de mégis el kell rakbanom az idejüket. Ma idén, ma délelőtt rendkívüli meghallgatáson vettünk részt, amihez gratulálni szeretnék önnek is, elnök asszony. Nem mondhatom azt, hogy nem gondoltuk végig az alapvető kérdéseket, de nem mondhatjuk meg, hogy mi lesz a jövőt akkor, hogyha nem halljuk meg, hogy délelőtt mit, mit üzentek nekünk. Ma délelőtt a korrupcióról volt szó, a korrupcióról, amely teljesen aláássa a fejlődő országok rendszereit. A korrupció, amely aláássa a fejlesztési együttműködést is. Kacsmerek kollega azt közölte, hogy bármit is teszünk, nem ér semmit akkor, hogyha nem tudjuk felszámolni a korrupciót. Semmi célja nem lesz, semmi értelme akkor, hogyha nem harcolunk a korrupció ellen, az ellen a helyzet ellen, ami kialakult a fejlődő országokban, és szerintem a fejlesztés együttműködésnek eh, azt, azt kell, hogy legyen a célja, hogy eh, segítsük a fejlődő országokat. Megkérdezem a kollégáimat, Guy Mitchell urat, aki szakértője a kérdésnek, hogy vajon mennyi, hány fejlődő ország van, amelyel az egy EU együttműködik intenzív módon, és az elmúlt húsz évben ezek közül hány vált fejlődőből fejlett országgá? Hogyha kiderül, hogy egy sincs, akkor az azt jelenti, hogy kudarcot vallottunk. Különösen ma délelőtt meg is magyarázták nekünk, hogy miért vallottunk kudarcot. szakértők, valódi, igazi szakértők elmagyarázták nekünk, hogy Méghozzá az Olaf, a csalás elleni iroda vezetője magyarázta el nekünk, és nem akarom elismételni, amit ön mondott, hiszen önök közül nagyon sokan itt voltak délelőtt is. De Kacsmarek úrnak el kell mondanunk, hogy a jelentésében hangsúlyt kell helyeznie arra, hogy megmutassa, hogy a korrupció pontosan az a dolog, amely akadályozza a fejlődő országokat abban, hogy előrelépjenek. hanem pontosan tönkreteszi a fejlesztést. Valahányszor e, azt teszük észre, hogy egyre több e, állampolgár ismeri fel a fejlesztési együttműködés lényegését, nagyon kétség, kétségeiket fejezik ki, és e, az iránt, hogy vajon miként lehet ezeket a forrásokat felhasználni, mint a 900 millió dollárt Afganisztánban, amelyet Afganisztán újjáépítésére szántak, de más emberek kezébe került, más emberek zsebébe került. Ezek Vajon ezeknek a forrásoknak mekkora százaléka járul hozzá az ország újraépítéséhez? Az emberek, amikor azt hallják, hogy 900 millió dollár, amelyet újra, újjáépítésre szálltak, bankokban kötött ki, ahol az elnök tesója, alelnök testvére tartja a számláját, és az ő számláját töltötték fel ezek a források. Ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk kell, és ha nem, akkor bármi, amit teszünk, az csak akadémikus elméleti vita lesz. De nem, hozzánk hasonló politikusokhoz ez nem méltó. Ez az a felelősség, amit nekünk fel kell vállalnunk. Használjuk ki azt, amit, amit ma délelőtt tanultunk, ez, ez alapján folytassuk a dél délután munkát. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy meg, meghallgatott és türelmes volt. we are running a little bit out of time, but this is also... Elnézést kérek, lehet, hogy egy kicsit kicsit kifutunk az időből, úgyhogy két percet adok most fejenként. Először Deva úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Martinez úr, nagyon, úr nagyon fontos dolgot mondott, és összekapcsolódik azzal, amit én korábban mondtam. Az utóbbi 14 év folyamán több száz milliárd eurót költöttünk fejlesztésre, és hogy megnézzük például Kínát, Kína 5-600 millió embert emelt ki a szegénységből ez alatt az idő alatt, és a legjobb, legutóbbi jelentések alapján már meg is előzte az Egyesült Államokat vásárlóerő tekintetében az elmúlt hónapban. És bizonyos számítások szerint a leggazdagabb ország a világon. Rengeteg ember kiemelt a szegénységből. Na most, ehhez hozzá kell tenni, hogy Kínában nincsenek európai értékek. A korrupció virágzik. Semmiféle európai értékek nem élnek ott, mégis, ugye, 500-600 millió embert kiemeltek a szegénységből. Hát akkor most kérdezzük meg magunktól, hogy mi csak ki akarjuk emelni az embereket a szegénységből, és pont, vagy úgy akarjuk őket kiemelni, hogy közben alkalmazzuk az értékeinket is. Illetve kérdezzük meg magunktól azt is, hogy ezek az értékek máshol is ugyanígy működnek-e. Harlaki úr szintén két percre próbálja szorítani a mondanóját. Köszönöm elnök asszony, sajnálatos módon nem tudtam végigkövetni a vitát, de hallottam az afganisztáni korrupciós számadatokat. Alaposan tanulmányoztuk ezt a kérdéskört itt az Afganisztánról szóló jelentés vitája során, ezért szeretnék ki sztereotípiákat, néhány Afganisztánnal és korrupcióval kapcsolatos sztereotípiát eh, kiigazítani. Igaz, hogy az Európai Unió minden évben egy milliárd eurónyi támogatást küld Afganisztánba. Ugyanakkor azt számoltuk, hogy a számok a nemzetközi támogatások mindössze 20%-a jut el az afgánokhoz. A pénz 80%-a azonban, és ezt ne felejtsük el, nem afgán kezekbe kerül, nem erről van szó. Ez egy igencsak elterjedt eh, tévhit. A támogatások többsége, több mint 70%-a nem afgán csatornákon keresztül folyik. Csak 30% vagy még kevesebb folyik át afgán csatornákon. A pocsékolás, a korrupció elsősorban a mi oldalunkon keresendő, nem az afgánok oldalán. Az afgán kormányt könnyű támadni. Még akkor is, hogyha a támogatások több mint 50%-át az afgán kormány kezelésében korrupció vágyával illethetjük. Ez még egyszer mondom, csak egyötöde az összpénznek, így a korrupciónak is a legnagyobb része nem Afganisztánban keresendő. Fontos tehát, hogy tudjuk, hogy mik vannak a, milyen tények vannak a számok mögött. A pocsékolás, a hatékonyság hiánya, illetve a nyílt korrupció a legnagyobb veszély. Merci. Köszönjük, Arlaki úr. Egy 900 milliós számot említettünk tegnap a kabuli bank 900 900 millióról beszéltünk, ahol, amihez bizony a nemzetközi közösségnek semmi köze nincs, Görensz úr. Igen, köszönöm. Elnök asszony, sajnálom, hogy a tárgyalási stratégia és taktika kérdésénél gyorsan túlléptünk. Gondolom Pibák úr viszi majd a szót, de nem vagyok ebben biztos. Az Európai Unió eh, nevében eh, ki fogok konferencián beszélni. Szeretném, tudni, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a tagállamok álláspontját összehangoljuk. Az Lisszaboni szerződés alapján a tagállamok és a bizottság feladata is. Mi vagyunk a felügyelők, a watchdog szerepét mi játsszuk el. Határozott álláspontot kell, és egységes álláspontot képviselni az Európai Uniónak. A kérdésem tehát azt szeretném tudni, hogy ki fog beszélni nevünkben, és mi a mi szerepünk az Európai Parlamentnek mindebben eh, a folyamatban, a tárgyalásokban. És ha mégis úgy ö, eh, alakul, akkor ö, eh, adott esetben ki az, aki, aki New Yorkba megy talán a koordinátoroknak érdemes lenne egy zárt körű ülést tartani, hogy a stratégiáról, a taktikáról beszélhessünk nyíltan. Jogos, jogos kérdések. Görenc úr, az őszínyúr külés előtt mindenképpen végig kell ezeket gondolnunk. A külszolgálat is szót kért, mielőtt Mitchell megadom a szót, hogy lezárja ezt a fontos vitát. Köszönöm, elnök asszony, hogy néhány kiegészítő megjegyzést hozzáfűzhessek az bizottság felszólalásához. A Decent Life for All méltó életet mindenkinek, nagyon fontos közlemény. Teljes, mind, erőforrásikkal részt, részt veszünk a kialakításában. Bevontuk Ashton főképviselő asszonyt is. Korábbi felszólalók említették, hogy mennyire fontos tanulni abból, hogy mi működött és mi nem működött a korábbi MFC-ben. Hadd emeljek ki két dolgot, amelyet közleményben szerepel, és amely a levont tanulságokból ered. Ez a két elem egyfelől az egy egyenlőség és igazság, másfelől pedig a béke és a biztonság. A közlemény kiemeli ezeknek a kérdéseknek a fontosságát a 2015-ös keretben, azzal, hogy a levont tanulságok a e, szegénység alapvető okaival nem foglalkoztak, ebből eredtek a kudarcok, vagy a kevesebb fejlődés. Nem csak az igazság és az emberi, emberi jogok kritizálják a fejlődést, ezek önmagukban is nagyon fontos értékek. Ugyanez áll a békére és a biztonság kérdésére is. Láttuk, hogy nagyon kevés előrelépés történt, gyakorlatilag semmi nem történt a konfliktusokkal sújtott államokban. Ezért fontos, hogy a 2015 után fellépő bármely keret ezeket a kérdéseket figyelembe vegye. Örömmel láttuk, hogy ezt a kettőt a parlament jelentés tervezete is tárgyalja, és azt javasoljuk, hogy maradjon is benne, és ha lehet hangsúlyozzák még jobban. Ha. Köszönöm szépen. Monsieur Mitchell, vous avez la parole pour conclure. Mitchell úr kapja meg a szót zárás, zárószóra. Köszönöm, nagyon rövid leszek, elnök asszony. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. Kacmarek úr, szakértői asszisztensei itt vannak, akik minden hozzászólást vegyeztek. Pár rövid megjegyzésem. Amit azzal kapcsolatban, amit Charles mondott, valóban koordinációra szükség van. A Pibags úrral és a tanácssal együtt egy közös megközelítést kell kialakítanunk a milleniumi fejlesztési célok következő szakaszára vonatkozóan ami a tagállamok és az unió támogatásának hatékonyságát illeti. Nos, ez ügyben össze kell szednünk magunkat. Remélhetőleg ez, a, ez is a 2015 utáni keret részévé válik. Itt az ideje, hogy a tagállamok, a parlament, a nemzetközi közösség végig gondolja, hogy miért nem vagyunk hatékonyabbak a támogatás politikánkban. Martinez úr említette a korrupció kérdését. Kacmarek úr figyelmét felhívtuk erre a kérdésre, ma reggel beszéltünk is erről. Ma ebéd során az unión belüli korrupcióról, pénzmosásról tárgyaltunk, és a kapcsolódó kérdésekről. Nem tudom, hogy nemzetközi megállapodások miért ne születhetnének milyen ügyben. Damskis úr beszélt arról, hogy nem csak a pénz, hanem a tudás, a tapasztalat is fontos segítséget jelenthet. Erre vissza kell még térnünk, hiszen rengeteg nem anyagi jellegű erőforrással bírnak a tagállamok, vagy akár a helyi regionális önkormányzatok is, amelyeknek igencsak jó hasznát láthatná a fejlődő világ. Erről is ezt is végig kell gondolnunk a 2015 utáni időszak átgondolása során. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt, remélhetőleg valóban egy koordinált, koherens eh, megközelítést, álláspontot tud képviselni, majd New Yorkban össze az Európai Unió. Köszönöm, elnök asszony. Eh, merci beaucoup. Köszönöm, Michel úr. A diákok jobbra el, egy másik látogatói csoport balról be. Willkommen, Gruppen. Köszönteni szeretném. A Kvanbi Svédországi Népfőiskola képviselőit, akik a Fejlesztési Bizottsághoz jöttek látogatóba az Európai Parlamenthez, ahol a, most mi a Máli fejlesztési célokról fogunk beszélni, és köszöntöm a látogatói csoport. Nous passons maintenant a au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 hogy a módosítók benyújtásának a határideje március 25 déli 12 óra, és április 23-án fogunk róla szavazni. Tehát valóban a 16-os napirendi pontra térünk át, Mali. Nagyon örömünkre szolgál, hogy Louis Michel úr, akit nincsen szerencsénk gyakran az üléseken is látni, most itt van közöttünk, és aki részt vett az AKC EU legutóbbi csúcs találkozóján, parlament közgyűlésén, és alá, eh, társelnőként részt vett a Maliba kül, Mali küldöttség eh, munkájában is, felmérte a helyszínen a dolgok állását, eh, pontosan hogy állnak a dolgok Maliban. Jó néhány politikai kérdést is érintettek a küldöttség munkája során, például a legfontosabb közszolgáltatások helyreállítását, például a villany, az elektromos áramszolgáltatást Bamakóban, eh, illetve az oktatás ügy, az egészségügy, illetve a munkahelyteremtés kérdéseit. Eh, nem is beszélve a választások előkészítéséről. A kérdés, amivel érdemes foglalkoznunk az, hogy a Sahel régió válságával kapcsolatban 2011 márciusában az EU által elfogadott eh, megközelítés eh, hogyan alkalmazható most először Maliban, illetve hogy ez mennyire hangsúlyozza a fejlesztéspolitika és a biztonság közötti közvetlen kapcsolatot, az egyik erősíti a másikat és vice versa, illetve hogy egy több eh, arcú, több szempontot felvonultató kérdésre egy, egy hasonló választ adjunk, e, illetve hogy koherens megközelítést alakítsunk ki. Most nem is e, e, maradná hátra, mint hogy Michel úrnak megadjam a szót. Köszönöm, elnök asszony. Valóban nem gyakran van alkalmam részt venni a DEVESZ ülésein, azért, mert Sargőrenc pót tagja vagyok, és hát én bízom benne, ő pedig mindig itt van. Ha ő itt van, akkor nekem nincs, dolg, nincs semmi dolgom itt a deveüléseken. Elnök asszony, komolyra fordítva a szót, kedves kollégák, valóban Maliban eh, jártunk az paritásos EUAKC eh, e parlamenti közgyűlés eh, tagjaként. Francesca Stex és Michel Rivazi kollégákkal együtt jártam ott. Talán érdemes egy-két kérdést eh, végig gondolni ezzel kapcsolatban. Először is általánosságban a francia eh, beavatkozás előtti helyzetről beszélnék. Megerősíthetem, hogy komoly előrelépést tapasztaltunk, komoly javulást eh, tapasztaltunk, de további kockázatok vannak még. Először is gratulálnunk kell François Hollande elnök úrnak és a francia kormánynak. Szerintem sokat több támogatásra érdemesek, mint amennyit megadtunk nekik ez idáig. Ez a francia kezdeményezés radikálisan megváltoztatta a helyzetet, hiszen Tudjuk, hogy mennyire fontos volt az francia beavatkozás. Ugyanakkor el kell azt is mondani, hogy bizony ilyen eh, helyzetben a tagállamoktól, az EU-tól eh, többet eh, vártunk. Túl sok tagállam megmaradt a szavak szintjén, a tettek elmaradnak. A francia kezdeményezést nem támogatják a gyakorlatban. Éppen ezért fontos hangsúlyozni Csád a szerepét, a csádi hadsereg szerepe nem elhanyagolandó. Ezért hangsúlyoznám, hogy a jelenlegi, az elemzéseink alapján a jelenlegi katonai jelenlét és a tagállamok logisztikai, anyagi, erőforrásbeli vállalása kevés, nem elegendő. Franciaországot segíteni kell, hiszen különben nem tud a helyzet stabilizálódni Maliban. Ugyanakkor az Észak-Maliban folyó háború nem csak Malit érinti, közvetlenül érinti nem csak Malit, hanem a régió egészét, Afrika egészét, Európát szintén, és az egész világot. És ezek nem csak nagy szavak. Ezért az első következtetésem az, és e, itt az alkalom, hogy beszéljünk arról, hogy meggyőződésem szerint nem hagyhatjuk, hogy Franciaország egyedül vállalja ezt a feladatot, egyedül vállalja fel ezt a, nézzen szembe ezzel a kihívással. És e, bizony be kell látnunk azt is, hogy a valós helyzet Európában igazában nem vagyunk tisztában, ez nem egy mali tuareg etnikai kérdés, ilyen egyszerű. Sokkal bonyolultabb a helyzet ennél. jó néhány mozgalom, több mozgalom okozza a problémát. Tudjuk, hogy dzsihadista fenyegetésről beszélhetünk, az algériai támadások jobb példáját adják ennek. A második meggyőződésem az, hogy nem szabad alábecsülnünk a helyzet komolyságát. Szerintem nem beszélünk erről eleget, állandó veszélyről van szó, nem szabad alábecsülnünk, még egyszer mondom, hogy mennyire komoly a helyzet. Szomogú kapitány szerződös tulajdonképpen a vezetőjévé vált a, a katonai erőknek, és hát bizony aggodalomra ad okot az ő e, szerepe, az ő mandátuma. Mert nagyon veszélyes pozícióba került, zászlóajról zászlóajra jár, gyakorlatilag a katonai, a katonaság szóvivőjévé, szószólójává vált. Éppen ezért nem szabad alábecsülnünk az ő szerepét. Van, van egy valami elnöki kisugárzása. Nagyon fontos szereplő ő. És nem szabad alábecsülnünk azt sem, hogy mennyire káros szerepet játszhat. Nem csak ő egyedül magában, a francia jelenlét ellenére minden lehetőség megvan arra, hogy egy pucsot, gond nélkül egy pucsot hajtson végre, hiszen a katonasságot gyakorlatilag ő mozgatja, ezt fel kell ismernünk. Ha már a katonasságról beszélünk, a, fel kell gyorsítani, igencsak fel kell gyorsítani a katonasság átalakítását, reformját, ez a nemzetközi partnerek érdeke és kívánsága, óhaja is. Ebben az Európai Uniónak aktív szerepet kell vállalnia. Ezt segítenünk kell. Harmadsorban, és ez igencsak nehéz lesz, a MISMA át kell, hogy alakuljon egy ENSZ békefenntartó erővé. Fontos, hogy ez az erő ne csak passzív szerepet játszon, hanem aktív béke fenntartó, béke csináló szerepet játszon. a peacekeeping, a béke fenntartás, az más, mint a peace making, a béke csinálás. Ez fontos, erről beszélnünk kell, és éppen ezért nyomást kell gyakorolunk annak érdekében, hogy ne csak család, béke fenntartó erő legyen, hanem, hanem a békét kialakító, úgynevezett béket csináló erő, ha kell, erővel, nem csak defenzív, passzív, rea reagáló szerepet játszon, hanem valóban egy offenzív, proaktív szerepet játszó ereke, erőnek kell lennie. A hetes cikk alapján lehet ilyen megerősített merő a maszmi. A béke fenntartással kapcsolatban Maliban, ha ezt mondjuk, hogy béke fenntartás, akkor ez olyan, mint hogy meg akarnák osztani a, a, a, a háborús feleket, a harcban álló feleket. Tehát az ország megosztását jelenteni ez. Ezt ők így félre, félreértik, azt hiszik, hogy ez azt jelenti, pedig egyáltalán nem. Ezt is világosá kell tenni számukra. Ahogy azt francia védelmi miniszter is mondta pár eh, nappal ezelőtt, minél eh, hamarabb be kell indítani a valós politikai folyamatot. Igaza van, három pillérren kell alapulnia ennek. Erről persze eh, vitatkozhatunk, de nekem meggyőződésem az, hogy ez így van. Minél gyorsabban választásokat kell rendezni. Az ütemterv jónak tűnik. Július 7, július 30 lenne a két forduló. Szerintem ez lehetséges. A kollégámmal, aki a területi adminisztrációt felelős, például választásokért találkoztam. Az elnökkel, a miniszterelnökkel, a parlament elnökével, a, a külügyminiszterrel, mind-mind találkoztunk, kivel még? Az északi parlamenti képviselőkkel, az északi civil társadalom, társadalmi szervezetekkel, a vallási szervezetekkel, az, az iszlám eh, tanács nem, fogadta, nem reagált meghívásunkra, hát nem baj, hát ha nem akarnak velünk beszélni, akkor legyen ám. Tehát gyakorlatilag majdnem mindenkivel eh, tudtunk találkozni. Tudni kell azonban, hogy ez az időzítés, ez a menetrend valóban működőképes-e. Mik még a fennmaradó problémák? Ez idáig az alapszolgáltatásokat eh, nem sikerült visszaállítani, a közigazgatás sem indult be újra. Rengetegen elmenekültek, nem sikerült újra decentralizálni ezt a közgazgatást. Vagy több tízezrek hagyták el a lakóhelyüket, és országon belül menekülnek, számítanak, vagy külföldön menekültek. Tehát ez pont a választások megszervezése szempontjából megnehezíti a dolgokat. szerintem az egyetlen engedmény, amit tehetünk az időzítés a menetrend szempontjából. Talán az a parlamenti és az elnök választást szét lehetne választani. Nem kell, hogy ez egyszerre eh, de, eh, történjen. hiszen az elnökválasztás során bárki bárhol szavazhat, soha könnyebb a dolog, mint a parlamenti, illetve önkormányzati választások esetén. Éppen ezért szétválaszthatnánk a kettőt, hogy annak érdekében, hogy valamilyen legitim hatalom újra létre jöhessen, ami megelőzheti pontosan a pucs kísérleteket, amelyek várhatóak, vagy elképzelhetőek és akkor a júliusi elnökválasztás után valamikor ősztél októberben jöhetnének a parlamenti választások, hogy fontos, hogy legalább minimális közszolgáltatások újra működjenek, egészségügy, oktatás és így tovább, és így tovább. Ez egyelőre nem így van. Elképesztő munkát végeznek, például a tanárok sokszor a menekült is tovább folytatják az oktatást, Második pillér a párbeszéd helyreállítása. Vannak, eh, van egy olyan erő, aki azt mondja, hogy eh, először a párbeszéd és megegyezés eh, bizottság lezárja a munkáját, és majd utána lehet választásokat tartani, hát az legalább két-három-négy-öt év lenne a kibékülés és párbeszéd bizottsága, 33 eh, eh, tagja van, a társadalom egészét képviselik, de fontos, hogy ez a kibékülés és párbeszéd bizottság egy úgynevezett decentralizált párbeszédet is eh, folytasson, Eh, ahhoz, hogy ebben bárki részt vehessen, ehhez, és érthető módon eh, tiszteletben kell tartani az ország területi integritását, illetve le kell tenni a mm, fegyvert. Erőszakos katonai szereplők nem vehetnek részt ebben. A harmadik pillér a regionális dimenzió. A milleniumi fejlesztési célokkal kapcsolatban már beszéltünk az imént erről, amivel egyetértek. Afrikában tudni kell, hogy két oldalú fejlesztés helyett regionális fejlesztésre kell helyezni a hangsúlyt. Komoly hib hibákat követünk el ezen a területen, de hát ezek a szabályok, ezek a jogszabályok, el kell éppen ezen gondolkodni hogy inkább a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal inkább a regionális fejlesztést szolgáljuk, és ne a kétoldalú fejlesztéspolitikát, hiszen ez sem Mali, sem Afrika ezen része, sem a mi érdekeinket nem szolgálja. Ehhez azonban egy regionális megállapodásra van szükség. Miért kell segítenünk francia barátainknak? Azért, mert hogyha meg is oldják a e, mali e, problémát, hogyha fundamentalista e, a fundamentalista fundamentalistáktól meg is tisztítják Malit, akkor sem lesz fenntartható ez a, ez a helyzet, mert technikailag megoldódik ugyan a helyzet Maliban, de hát akkor majd máshol eh, robban ki újra ez a probléma, átmennek máshova ezek a bajkeverők, és ott újra kezdik a felforgató munkájukat. Nos, elnök asszony, röviden ennyit szerettem volna elmondani, tovább nem rabolnám a szakbizottság idejét, én csak eh, gondolat indítónak vagy vitaindítónak szántam bevezetőmet. Introduction au débat. Monsieur Berman, vous avez la parole. Köszönöm szépen, hogy bevezette a vitát. Berman úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Támogatni szeretném mindazt, amit Louis Michel elmondott, nagyszerű dolgokat hallottunk. Nem érzem igazán jól magam, zavarban vagyok Franciaországot illetően, hiszen az EU és tagállamai mindent megtesznek azért, hogy Franciaország eh, egyedül maradjon, önálló maradjon ebben a kérdésben. A technikai szakértők támogathatják a mali hadsereget, de ez nem elég. Franciaország vállalta fel egyedül a kockázatot, ez úgy tűnik, ez azt mutatja, mintha az EU nem létezne. Ezért az EU válaszának hiánya kritikát ö, ö, kapott más forrásokból. Ez egy jelentős európai kérdés, ahogy Michel úr is mondta. Vannak olyanok, akik nem csak Hollandiában, de Tunéziában, Egyiptomban is um, Szíriában, Szíria ellen fognak harcolni. Hogy lesz ennek vége, hogyha mi, mi, ne, mi nem állítjuk meg a folyamatot? Az al és a uh, Mali körülti terroristák, hiszen reginás kérdés, hogyan érez mindez véget akkor, hogyha terjeszt, hogyha nem terjesztjük ki a fejlesztési um, terveinket a szomszédos országokra és a Száhel vidékre is. Hollandiában az emberek azt gondolják, hogy botrányos, ami történik, a fejlesztés szerepét szeretnék csökkenteni, hiszen azt mondják, hogy ezzel elszigeteljük az adott országot, amelyen rövid és hosszú távon is a saját értekeink ellen megyünk. Nem értem az európai hozzáállást, szerintem e, saját magunkat vágjuk a felett. Gressz asszony? Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Én most kicsit szabadabban fogok beszélni. Én francia vagyok, ezért szeretném megköszönni az előadást, és elmondani pár dolgot, fel is tennék pár kérdést. Az én országom nem filantróp. Azért vett, nem véletlenül lépett fel Maliban. Nem áll Franciaország érdekében, hogy kimozdítsa a régió stabilitását, hiszen Eh, az a terület nyersanyagban gazdag, például uránban, amelyre szükségünk van az nukleáris iparban. Eh, ezt nem szabad elfelejtenünk, nem csak arról van szó, hogy részt be, bevonjunk a, be, magunkat a konfliktusba, mert iszlamisták vannak, és hát hogyha nem a nyersanyagokért tennénk, akkor a régió stabilitásának megvédése érdekében tennénk ugyanezt. Ezt nem szabad elfelejtenünk meg egy kérdés is fel akartam tenni kirá- kollégáimnak, akik elmentek Maliba. Mégpedig a Mali eh, hadsereg és a civilek kapcsolatáról. Mit tehetünk mi? Milyen, mit, mit, hogyan tudnának erről beszámolni? E, beszám, e, el, elmondták, hogy mi lesz a választásnak a menetrendje. Ezek technikai kérdések. Én nem vagyok e, mali szakértő, de tud, annyit tudok, hogy 1990 óta tartottak választásokat, és volt demokrácia. Mindig is azt hallottam, hogy Mali az afrikai demokrácia mintája. Azt látjuk, hogy a gazdasági fejlődés nem tartotta az elkezdett ütemet, és a fejlődés hiánya egyes konfliktusokat eredményezett, és, és ez vezetett az államcsényhez. Nincs nekem válaszom minden kérdésre, nem, az, nem is ezt azt szeretném mondani, hogy én tudok mindent. Vajon elég elendő lesz csak a választásokat tartani? Azzal, azzal visszaállítjuk a legitimitást? De mi történik akkor, hogyha hogyha ugyanolyan helyzetbe kerülünk, mint a múltban, vajon akkor nem kéne arra gondolnunk, hogy hogy egy olyan nemzetgyűlést válaszunk meg, amely megvizsgálja, hogy mi történt, mi működött, mi nem, megnézi a gazdasági szakpolitikákat, elemzi a jövedelmeket, az, hogy hogyan lehetne finanszírozni az oktatást és az egészségügyet. Meg kéne néznünk ezeket a szakpolitikákat. Persze ezt támogatnunk kell, e, és, és ettől majd tiszta lesz a lelkiismeretünk. Annyit tudok, hogy nagyon fontos támogatni a választásokat, de nem tudom, hogy hogyan fognak dolgok változni, ha nem teszik fel ezeket a kérdéseket. Kezdj el a szót. Köszönöm, elnök asszony. Mik, mik, mik az igazi kérdések? Mi, mi az a kérdés, amire választ kell találnunk? Louis Michel felvezetőjét követően egy dolgot elmondhatok. Nehéz nem beszélni arról, hogy áttoljuk a kockázatokat egyikéről a másikra. Beszélt arról, hogy mindenféle terrorista, iszlamista, ilyen-olyan csoportok, mozgalmak vannak itt. Ugyanakkor emlékszünk Líbiában mi történt a beavatkozáskor. Ugyanakkor a libiai beavatkozás esetében működött a containment policy, tehát sikerült valahogy a probléma elterjedését, továbbterjedését eh, meggátolni. Én is eh, barátaimnak eh, feltettem a kérdést, hogy a határon hogy lehetne a fegyverek, fegyveresek mozgását megállítani, akkor nem volt erre mód. Mali pedig bizonyos szempontból szimbolikus, emblematikus, hiszen azt láthatjuk, hogy Algéria egy, egy instabil régióról van szó, ezért nagyon könnyen, könnyen átjárható határokkal, egyért, ezért egyik helyről csak másik helyre toljuk a, a kockázatot, a veszélyt. Az egész Sahel régió stratégiáját kellene komolyan venni. A Sahel övezet a politikáját, beleértve egyébként a kábítószerkereskedelmeni harc, és így tovább, és így tovább, mind-mind komolyan kellene ezt venni. A, a, a, különösen nehéz szembenézni ezzel, hogy a kockázatokat, a veszélyeket csak átadjuk egyik régióból, országból a másikba. Egy újfajta háborút kell vívnunk, éppen ezért újfajta fegyverekre van szükség. Maliban és eh, Afrika ezen régiójában egyaránt. Azt gondolom, hogy ez még csak a jéghegy csúcsa, amit látunk, itt van a kábítószerkereskedelem, az emberkereskedelem, a terroristák, iszlamisták szabadon mozognak, és ezért ezek a problémák újra meg újra felüthetik a fejüket máshol, hogyha meg is oldjuk a problémát Maliban. Eh, és akkor persze lehet azt mondani, hogy Holland azért döntött a beavatkozás mellett, mert Sarkozy ugyanezt megcsinálta Líbiában. Eh, lehet itt politikát beleolvasni, belelátni a dolgokba. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy sokszor még így is túl sokat vert ki Franciaország. második kérdés, amit naív módon teszek fel, mi történik majd a főszereplőről, tudjuk, hogy mennyire veszélyes, mennyire fiatal. Amikor a jövőbeni választásokról beszélünk, akkor milyen szerepet játszhat ő a milyen aggodalmakról számol, tudsz beszámolni. Egy új típusú háború, amiben ez idáig bizony nem jártunk túl nagy sikerrel. Merci beaucoup. Köszönöm. Görönsz szót. Most voudrais pas être trop sévère euh, avec la France. Euh, et Véronique vient de drap. Ne legyünk azért túlságosan szigorúak Franciaországgal. Mali segítséget kért, amikor világossá vált, hogy az ez biztonsági tanácsa által meghozott határozat nem fog működni, mert az afrikai hadseregek nem tudtak beavatkozni, akkor nem volt más alternatíva, csak az, hogy Franciaország avatkozzon be. Persze a, motivációk, a motivációkat meg lehet nézni, bírálni is lehet, de hát ha önkényes vagy önző elvek alapján indultak ezek a dolgok, hát ugye akkor sem lehet, attól függetlenül, hogy önző vagy, vagy, vagy altruista okok állnak e mögött, tehát nem lehet az embereket ilyen helyzetben magukra hagyni. Engem leginkább az aggaszt, hogy nagyon nehéz megítélni, hogy milyen, mi lenne a hosszú távú fenntartható megoldás ebben az esetben. Ugye a régiót nagyon jól ismerem, úgy gondolom, hogy a fenntartható megoldás az az lenne, hogy maguk, magának az országnak adjuk át a felelősséget minden szinten, még pedig ugye a kormánynak, még, még pedig közép és hosszú távon ez a legfontosabb feladatunk. Ezt a megközelítést kellene szorgalmaznunk. Én támogatom Louis Michel nagyon világos és jó elemzését. Nagyon fontos, hogy régió szintű megoldást találjunk mindezekre a felvett problémákra, ugyanis ezek valóságos, fontos, kemény problémák, és ezek mind újra fel fognak bukkanni, amíg egy megoldást nem találunk. Tehát a regionális megoldás itt a kulcs szó, az afrikaiak az európai modellt szeretnék követni, a szolidaritás, az európai integrációs elveket próbálják meg utánozni, pedig hát ez a modell nem igazán működik. Ezért reménykedünk most abban, hogy olyan országok is hajlandók felvállalni a felelősséget, a, akik Európa helyett el tudják végezni ezt a feladatot. Maliban kell tehát keresnünk a kérdésekre a választ. Hogyha megnézzük az ütemtervet, ha megnézzük, hogy mikorra alakul ki az a helyzet, hogy a regionális erők már elkezdhetnek működni. Tudjuk, hogy a csádi hadsereg eh, ellátás hiányjal küzdött. Hát ez a kérdés, hogy ezeket a kérdéseket ki irányítja. Minden esetre maguknak, az afrikaiaknak kell mindezt megoldani, és az Európai Unió ehhez logisztikai támogatást tud biztosítani. Úgy gondolom, hogy strukturált politikai választ kell adnunk mindenre, nagyon szorosan együttműködvén az Európai Unió és a régió között. Köszönöm szépen. Most megadnám a szót a külügyi szolgálat képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedelmével összefoglalnám az EU által elfogadott kollektív és egyéni döntéseket az elmúlt hetek során, valamint rátérnék néhány olyan dologra, amelyet a regionális ügyek kérdésében felvetettek. A katonai műveletek kezdete óta, január 10-11-e óta, de, és különösen azóta, hogy elfogadták az átalakulási úti tervet, a mali kormány részéről. Az EU számos döntést elfogadott el, amelyet meg is valósít, és fel is gyorsítottuk ennek a ütemét, elsősorban a fejlesztés kérdésében. A tagállamok úgy döntöttek, hogy fokozatosan fogadhatják el ezeket az e-, eszközöket. Rövid távon elfogadtak egy akciócsomagot, 250 milliós értékek, értékben, amely költségvetési támogatást jelent, és ennek az a célja, hogy a mali kormány helyreállíthassa hatalmát az egész területen, és azért, hogy közszolgáltatást tudjon nyújtani olyan területeken, amelyeket megszabadítottak a terroristák hatalmától. Elfogadtunk továbbá számos stabilitási intézkedést, hogy rövid távú tevékenységeket hajthassunk végre, például a választások előkészítésében, valamint a belső erők támogatásában. A békefenntartó erők működésében és a bűnözés felszámolásában. Számos felszólaló említette azt, hogy támogattuk az afrikai missziót, amely egy rövid távú támogatás, 50 millió e, eurót szántunk erre. Ez a finanszírozásnak az a célja, hogy a kifizetéseket fedezze katonáknak, a, a Maliba és Csádból érkező katonák ö, ö, működését finanszírozza valamint a Mizma csapatokét április közepéig, de ez egy visszamenőleges finanszírozás, és ezzel azt akarjuk üzenni, hogy közöli mindazoknak az országoknak, akik katánakat küldtek a térségbe. Az afrikai csapatok kb. 6200-an 200 étek csátból nagyon fontos szerepet játszanak, 2000 étek csátból, és számokat majd 9500-ra növelik rövidesen. Ez a támogatás tehát nem csak, hogy kiszámítható, de az is fontos, hogy a biztonsági tanács intézkedéseket fogadjon, fogadjon el annak érdekében, hogy a stabilitást ezek, e, ezek a katonák megteremthessék az EU támogatásával. Az EU egy missziót küldött, amely nem lett volna lehetséges tagállami elkötelezettségek nélkül, és ez a misszió felel majd azért, hogy a mali katonákat kiképezze tervek szerint, hiszen e, rendelkezésre bocsátották a megfelelő katonákat. Ez egy fontos e, lépés, hiszen azt mutatja, hogy a tagállamok támogatják az európai beavatkozást, és végül a politikai szintéren e, elfogadtuk az úti tervet, valamint elfogadtuk annak szövegét is, amely egy kibékítési tervet irányoz elő, párbeszédet teremt, ami azt szimbolizálja, hogy elfogadjuk az átmeneti kormányt, az ideiglenes kormányt. Drauri elnök alkotmányos folyamatosságot jelent, ezen az úton szeretnénk folytatni a politikai párbeszédet Eh, anélkül, hogy a 96-os cikkre kéne hivatkoznunk. Eh, van még néhány, eh, mondanék még néhány részletet a műveleti tevékenységeinkről. Először, először is a mali hadsereg ismerjük a vádakat azokról a területekről, ahol a, amelyeket felszabadítottak. Na, ezek a vádak aláshatják a stabilitást, és ezért párbeszédet folytatunk egyenként is, valamint EU szinten is ennek megeri, megerizésére a Kotonui egyezmény 8. cikke alapján. Azt is szeretnénk elérni, hogy a nemzetközi eh, közösség eh, támogatását eh, fejezze ki az Afrikai Uniónak is nagyon fontos, valamint a civil társadalmi megfi, megfigyelőknek, akik a következő hetekben érkeznek oda. Ami a választásokat illeti, megjelent ennek az ütemterve, ez az úti terv mellékletében található, amelyet a kormány adott ki. Az a cél, hogy júliusban lefolytassák a választásokat, ehhez az EU választási segítséget nyújt. Továbbá feltáró küldöttséget küldünk ki, amelyek megvizsgálják majd a választási megfigyelés lehetőségeit, és a legutolsó, legutolsó külügyi tanácsülésen kijelentették, hogy fontos ezt az ütemtervet figyelem tiszteletben tartani, különösen azért, hogy júliusban megtartsák a választásokat, hiszen a stabilitás kulcsa. Ami pedig a biztonsági tanács állásfoglalását illeti, Hülé úr feltáró küldöttséget küldött Maliba, eh, amelynek jelentését benyújtják majd eh, március 25-én a biztonsági tanács elé, és a konzultáció eh, eredményeképpen majd egy újabb állásfoglalást foglalnak el, amely április közepére várható. Egy újabb határozatot pontosabban. Végül pedig a regionális szempontról is szeretnék beszélni, amit itt említettek. Beszéltünk biztonsági fejlesztési EU stratégiáról a Száj régióban. Ez az eszköz mutatta meg, hogy milyen európai eszközök állnak rendelkezésre a stabilizálásban, a, a stabilitási mechanizmuson keresztül is. Ezt az áprilisi tanácsülésre szeretnénk bemutatni, de világos már számunkra, hogy a tagállamok azt várják, hogy megvalósítsuk ezt, ezt a stratégiát, és a közeljövőben megnézzük azt, hogy miként lehet ezeket a tevékenységeket kiterjeszteni számos e, egyéb országra, amelyet e, regionális krízis sújt Csád, Burkina Faso és többiek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Louis Michel kapja meg a szót zárszóra. Köszönöm, elnök asszony. Nem szeretnék bővebben beszélni arról, hogy Franciaország miért látta hasznosnak, hogy beavatkozzon. Semmiféle pszichológiai értelmezést nem kellene erre nyújtani. De amikor egy európai ország, mondjuk Franciaország Afrikában aktivizálja magát, akkor mindig a legrosszabb motivációt, hátsó szándékot ételezzük fel. Lehet, hogy én vagyok a naív, Számomra François Hollandnak jó motivációja lehetett erre. Igazából engem az foglalkoztat, hogy hogy Franciaország eme kezdeményezése valóban változtat-e a helyzeten, és ez megkérdőjelezhetetlen, hogy alapvetően változtat a helyzeten, nem csak Máliban, hogyha az Európai Uniónak ebben a zónában lett volna egy aktív felépése, akkor megtörhettük volna az egész régióban a fundamentalizmus szorítását, és akkor nem lenne az, amiről Veronika Kezel is beszélt, hogy csak egyik helyről a másikra toljuk a veszélyt, a kockázatot. Ugyanakkor a tuaregekkel kapcsolatban hozzá kell fűznöm még egy dolgot. mindenfajta e, kisebbség enyeri a jó szándékúak támogatását. Ez a mali lakosság 2%-át teszik ki a tuaregek, e, és több probléma is van a tuaregekkel. A Kidál nevű kis régióban ők adják a többség, többséget, máshol viszont gyakorlatilag ők egyáltalán nem élnek. Kulturálisan, történelmileg a Tuareg társadalom a társadalom testét adják tehát itt ma a tuaregek, és bizony igencsak egy feudális hierarchia jellemzi a tuareg társadalmat. Így működik valahol, valahol a kasztrendszer és a klánok határ mesdjén keresendő a Tuareg társadalom működése. Kidál régiószban Franciaország óvatosan párbeszéd mentén próbált fellépni, hogy ne váljon első számú közellenségi. Ez érthető egy Tuareg család tartja markában a hatalmat Kidában, és aztán van egy másik család, aki át akarja tőlük venni ezt a vezető szerepet, tehát roppant összetett, bonyolult a Tuareg helyzet, ezt mi igazából nem érthetjük. Ennyit szerettem volna erről elmondani. Mit fűzhetnénk még hozzá? Szamagó magához ragadja újra a hatalmat, akkor el kell használni a választásokat, akkor talán egy alkotmányozó gyűlést kellene felállítani. Miért jobb az, mint egy választás? Ezt én igazából nem értem. Igen, talán jobb lesz, hogyha a mikrofonba beszélek, ahogy azt Berman úr jelezte. Igen, szerintem éppen ezért sokkal jobb, hogy minél hamarabb választásokat szervezünk. Azzal kapcsolatban vannak fenntartásaim, vagy eh, hogy mennyire lesz képes Mali megrendezni eh, a választásokat, eh, elnöki, miniszteri szinten megerősítettek abban, hogy működőképes lehet a rendszer. Az egyetlen igazi probléma az, hogy a menekültek, a belső és külső menekültek szavazása hogyan oldható meg, amúgy a biometrikus módszer jól működne. Ez, ezek a, a menekült kérdés, tehát az otthonukból elűzöttek, de az országban tartózkodók, illetve a külföldre menekültek választása lehetőségét hogyan biztosítják főként amíg a közigazgatás nem működik rendesen. Felmerült a kérdés, és jogos a kérdés, Mali jó példának számított Afrikában, én úgy érzem, hogy ma azt mondjuk, hogy egy eh, kirakat demok kirakat demokrácia van Maliban, ami formálisan működik, de igazából nem. Ugyanakkor, sajnos megint mikrofonon kívül, Michel úr. Az a kérdés, hogy Algéria vagy Mauritánia hogyan viselkedik, néha igencsak furcsán eh, furcsán viselkednek, eh, furcsa visszafogottsággal ez ügyben. Most persze jobban eh, működnek a dolgok, hiszen a franciák jelenléte sok mindent megváltoztat, de ha objektívan nézek a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy ez ügyben bizony még vannak kérdőjelek. Megmondom őszintén, legfontosabb, hogy minél hamarabb választásokat rendezzenek. Persze soha nem lesznek százszázalékosan tökéletesek, de 90 százalék már jó eredmény lenne, de fontos az, hogy a menekültek is részt vehessenek. Hogyha várunk, még várunk, többet várunk, az csak negatív következményekkel járhat. A negatív erők ott kopogtatnak már az ajtón, és választások nélkül könnyen elharapódhat a helyzet Veronik L- Libiát említetted. Emlékszem a paritásos parlamenti közgyűlésben is felmerült ez a kérdés, amikor azt ott is elmondtad, ők is érezték, ők is tudták, hogy hogy a kábítószer kereskedők, az emberkereskedők a fundamentalisták mind-mind tulajdonképpen eh, együttműködtek gyakorlatilag egymás beleegyezésével, folytatták üzelmeiket. Ez igaz. Hogyha az egész régiót együtt próbáljuk egy globális stratégiával lefedni, megragadni, az célra vezetőbb lehet. Sárl kérdésére reagálva, és ezzel fogom befejezni. A mali hadsereg eh, megfelelően megreformálható ahhoz, hogy tényleg operatív, működőképes legyen. A CDAO Nos, a CDAO-val kapcsolatban igen, fontos, hogy segítsük, támogassuk, de nem változtatott a helyzet, ezen a helyzeten igazából Franciaország, mindent megtelt a CDAO. Nyilván a nemzetközi közösség helyét kívánná átvenni. Egyelőre egyébként a nemzetközi közösség nem jelent sokkal többet Franciaországnál. Reformra új alapokra, finanszírozásra van szükség a fegyveres erős erők terén. A Mali hadsereg nem egy igazi hadsereg. Nem. Sokszor nem azért nem tették meg a megfelelő lépéseket, mert nem tudták, hogy mi a helyes lépés, hanem azért erre nem voltak képesek. Még egyszer tehát visszatérve a Tuareg kérdésre, a federalizmus ról nem érdemes beszélni, inkább a decentralizációról. A Kidál régió például jóval fejletlenebb, mint a többi. Itt mindenféle fejlesztési projektekkel lehetne segíteni. Ez alapvetően egy agrár jellegű régió, miközben az alapvető infrastruktúra nem működik Nos, elnök asszony, megpróbáltam reagálni a felvetésekre, szokás szerint sokkal többet beszéltem, mint amennyit kellett volna. Intervention. Oui, très rapidement, je crois que mes propos n'ont pas été très bien compris. Euh, je n'ai pas dit... Úgy gondolom, hogy Grész asszony is hozzá szeretne szólni. Igen, én úgy gondolom, hogy félreértették, amit mondtam. Én nem azt mondtam, hogy jobb lett volna, ha nem avatkoztunk volna be, Bamako-ban a helyzet sokkal rosszabb lehetne, hogyha nem tettük volna ezt meg, de választ még mindig nem kaptam arra, hogy a arra a problémára, hogy ugye a katonai beavatkozás és a választások egy, együtt sem fogják megoszt, meg, megoldani a szegénységi problémákat. Úgy tűnik, hogy ugyanazok a problémák vannak, amelyek léteznek, amelyek korábban is léteztek. Azt nem lehet, hogy, <clears throat> hogy tisztogassuk meg az országot, és akkor próbáljunk meg tiszta lappal indítani tehát a lázat megpróbálhatjuk lehúzni, de az a betegséget nem fogja meggyógyítani. Louis Michel úr. Természetesen nyilvánvaló kérdéseket tesz fel. Persze igaza van asszonyom abban, hogy a, a fundamentalizmus nem fogja megszüntetni a választás megtartása, nem fogja elindítani magától a fejlődést, de ha egyszer nincsen politikai stabilitás, akkor nem lesz biztonság sem. De hát valahol el kell kezdenünk a munkát. Tehát hadd válaszoljak a következő módon. El tudja képzelni ma, hogy milyen lesz Mali, milyen lenne Mali, illetve az egész régió, hogy néz neki, hogyha Franciaország nem avatkozott volna be? Hogyha erre a kérdésre választ tud adni, akkor minden kérdést meg tudunk válaszolni. Hiszen a fundamentalisták folytatni fogják a tevékenységüket. Hogyha ezek az emberek a sárja törvények értelmében az emberek kezét le akarják vágni, és a nők, nőket elfogadhatatlan módon kezelik, hát ezt nem fogadhatjuk el, úgyhogy valahol el kell kezdenünk a beavatkozást, ugye itt az infrastruktúra kiéptése a technológia átadása, a mezőgazdasági termelés visszaállítása, ezekre mind figyelnünk kell. Ebben egyetértek. Elnök. Persze folytathatnánk még ezt a témát, de már is nagyon hosszú idővel meghaladtuk a kialakított időkeretet szokatlan módon végre egyszer volt egy érdekes vita, amiben mindenki nagyon eh, aktívan és lelkesen részt vett. Tényleg nagyon sokan hozzászóltak. De most ezzel le kell, hogy zárjam a Maliról szóló vitát. Bergman úr még két-három percen megkapja a szót, mivel szeretne valamit közölni velünk a fejlesztési együttműködési eszközről. Nem is két perc, hanem csak 30 másodpercet fogok használni a koordinátorok ülése előtt. Azt szeretném mondani, hogy a fejlődési együttműködési, fejlesztési e, együttműködési eszközről szóló tárgyalások során kialakítottuk az Európai Parlament álláspontját, nagyon világosan kifejeztük, hogy mit szeretnénk elérni, és tulajdonképpen a tanács az, ami lelassítja a folyamatot, és pazarolja az időt ö, azzal, hogy nem hallandó elfogadni a javaslatainkat. Ö, az, együttműk, a fejlesztési segélyt ez év december 31-e után is el, tudni kell folyósítani. A bizottság készítette egy nagyon hasznos non-papert, ami túlságosan későn érkezett ugyan meg, de hát jó alapot biztosít a tárgyalásokhoz. Nem értem, hogy a tanács mire vár. Köszönjük szépen! Köszönöm, ez fontos eszköz mindannyiunk számára. Most pedig 17-es napirendi pontra térjünk rá. Az adócsalás, az adókijátszás és az adóparadicsomok elleni harc hangzatos címet viseli. Ez ideig igen sok időt használtunk fel, ezért mindösszesen 5 percünk maradt erre a fontos kérdésre. Most pedig megadom magamnak a szót, mert én vagyok az előadója ennek a kérdésnek, ennek a véleménynek. Nyilván vannak jó néhányan, akik tudják, hogy régóta mennyire szívemhez közel álló kérdés ez. Nem véletlen, hogy ma délelőtt eh, eh, láthattuk, hogy az elmúlt években nem vált kisebb ez a probléma. Eh, a tagállami adóbevételek az adó, a tagállamok több 100 milliárd euró adóbevételtől esnek el minden évben az adócsalás, adó kiátszás, adó elkerülés és az adóparadicsomok miatt. Ugyanakkor ez az illegális pénzmozgások a Global Financial Integrity képviselőit hallottuk ma délelőtt, minden eh, legálisan átutalt dollárra kb. 8 eh, dollárnyi illegális pénzmozgás eh, jut. Elképesztő adatok, és sajnos a tendencia nem úgy néz ki, hogy megfordulóban lenne. A szegény országok tízszer tehát a, ezek a pénzmozgások a gazdag és a szegény országok között egyáltalán nem olyan orányúak, mint ahogy azt gondolnánk. Az OECD egyik tanulmánya alapján felállt egy olyan task force, egy olyan munkacsoport, ami pontosan az adó kijátszás, adó kikerülés kérdését erre körbe illetve azt vizsgálja, hogy hogyan lehet az adó, beszedett adókat növelni, illetve igazságosabban beszedni. Egy régi harc a adócsalás elleni harc. Európában több eszközzel küzdünk ellene, és nincs más igazán jó eszköz, mint az automatikus adat és információcsere, amely minden országot, ebben a rendszerben minden országba, minden országot be kell vonnunk. Ez egy kötelező érvényű multilaterális rendszer kell, hogy legyen. Fontos, hogy ez az automatikus információcsere működjön a bilaterális megoldás igazából a, probléma részét nem a megoldás, újabb problémákat teremt, nem a megoldáshoz vezet el hiszen a forum shopping rendszerét, jól ismert rendszerét az adó optimalizálásra, az adó csalásra használhatják ki, méghozzá nem is kicsiben játszanak, nem kis pénzek forognak itt kockán. A country by country, tehát országonkénti beszámolók a nagyobb átláthatóságot segíthetik. Ma délelőtt azt is hallhattuk, hogy hogy hogy a korrupció mennyire szorosan összefügg az adócsalással. Igazán minden jogunk megvan arra, hogy pontosan kikor, kivel is van dolgunk. Olyan jogszabályokra, rendelkezésekre van szükségünk itt Európában, mint amit Amerika vezetett be a Dodd-Frank törvény keretében, a, azokat a cégeket be kell büntetni, be kell tiltani, amelyek esetében nem tudjuk, hogy pontosan ki az a természetes személy, vagy kik azok a természetes személyek, akik a, a, az egész mögött állnak. Mivel egy véleményről van szó, így igen komoly korlátok vannak arra vonatkozóan, milyen hosszú lehet maga a szöveg. Én magam is módosítani fogom egyébként még ezt a szöveget. Ez lett volna röviden tehát a, a bevezetőm. A legfontosabb kérdésekre próbáltam rávilágítani, amelyekkel az ECON szakbizottság jelentését tudjuk bővíteni ezzel a véleménnyel, ami egyébként az 50-es cikk keretében történik, és az ECON számára nem jelent problémát. Hosszasan beszéltünk már erről, ezért most először az Európai Bizottság képviselőinek adnám majd, majd a szót. Tudom, hogy hárman is jelen vannak. Nem is tudom, hogy ki mindannyian hozzá szeretnének szólni. Úgy tűnik, hogy teljes mértékben egyetértenek velem, nem is akarnak semmit hozzáfűzni. Az ősszel, az őszre várt jogszabály javaslat, például az országonként jelentéstevést, illetve a kötelező nyilvántartást tartalmazza majd a szóparancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülünk, hogy a Fejlesztési Szakbizottságot érdekli a bizottság javaslata az adócsalásról, adóelkerülésről azt gondoljuk, hogy ezt a, ez a probléma nem, nem szorítkozik az EU határain belül. Akciótervünkben olyan intézkedéseket fogadtunk el, amelyek nem csak a tagállamokra vonatkoznak, hanem olyan intézkedéseket is tartalmaznak, amelyek nemzetközi szinten fontosak, különösen például azok az ajánlások, amelyek az agresszív adótervezésre vonatkoznak, valamint a jó kormányzásra ezt pedig különösen más országoknak címeztük, ideértve az adóparadicsomokat is. Felismertük, hogy ezekben az elvekben segít kell nyújtanunk azoknak az országoknak, amelyek szeretnék ezt a színvonalat elérni, de képesség problémáik vannak ezért segítenünk kell számukra, hiszen tudjuk, hogy azért, hogy ezeket a adókormányzási elveket megvalósítani, ahhoz megfelelő felszerelésre van szükségük. Örülünk annak is, hogy ön támogatja az automatikus információcsere gondolatát. Ahogy ön is említette, jók a tapasztalataink az automatikus adatcserével, mint például a megtakarítás irányelv terén. Ezt fejleszteni szeretnénk EU szinten, és szeretnénk nemzetközi szinten is terjeszteni. Jó jeleket látunk arra vonatkozóan, hogy ez, ezt a kérdést az OECD országok is elfogadták, foglalkoznak vele, amikor a fatkáról tárgyalnak, a, amelynek vannak hibái, de napirendre tűzte ez az automatikus adatcsere kérdését. Nagyon szeretnénk ez segítséget nyújtatni, tapasztalatot átadni EU szinten a nemzetközi vitákhoz is. Ezért nagyon örülünk az ön támogatásának, és úgy érezzük, hogy ön támogatja a mi elkötelezettségünket nemzetközi szinten is. a piaci és az adózási főigazgatóság kollégai támogatják az ön munkáját, az országunkénti jelentést, valamint az átláthatóság iránti erőfeszítéseket, bizalomépítő intézkedéseket. Itt most be is fejezném, köszönöm szépen. Merci beaucoup, Monsieur Mitchell. Köszönöm, Mitchell úr is szót kért, igen. And I, we had the... Nagyon röviden, elnök asszony, mivel reggel már beszéltünk erről, de korábban is beszéltünk már az unión belül és az unió nélkül is. Én azt hiszem, hogy a milleniumi célokra koncentrálva ez a téma is nagyon fontos, támogatom elnök asszony megközelítését, és szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a kérdést sokkal komolyabban kell venni, mint ahogy ezt korábban tettük. Azt állították egy ekon meghallgatásnál, hogy egyszerűen lehetetlenség a bányász, bányászattal foglalkozó vállalatoknál megfelelő beszámolót, megfelelő pénzügyi beszámolót készíteni. Dehogy nem lehetséges, az csak hát a megfelelő etikai kódex felhasználásával kell ezt megtenni. És ha még azt is szeretném elmondani, hogy 16.30-kor a Jehudi Menuhin térségben lesz egy Szent Patrik napi ünnepség is. At 18.30, sorry. 18.30. Elnézést kérek, fél hétkor, nem fél, hat, fél nőtkor. Mielőtt a Szent Patrik ünnepre mennénk, még annyit elmondanék, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje március 21-e este 6 óra, és április 23-án fogunk erről szavazni. Az egyéb napirendi pontokat semmi sem szerepel, következő ülésünkre április 22-én délután 3-tól április 23 este fél hétig kerül sor. Háromszor fél napban. Azt hiszem, hogy ezzel a délutáni ülést lezárhatom. Mindenkinek jó, szép estét kívánunk. A koordinátorok még nem menjenek sehova. Merci, Michel. Je pense qu'on devait faire le dessin d'abord.